ülésünkhöz képest vannak-e észrevételek? Úgy nem látok senkit, úgy így a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük. Az első napirendi pont napirendünkön ez az Európai Parlament elnök